Az elnök. So, die Sitzung ist wieder. Ezzel újra megnyitom az ülést. A tegnapi ülés jegyzőkönyve és az elfogadott szövegek rendelkezésre állnak. Van-e valakinek kifogásolni valója, kivetni valója? Úgy látom nincs. Ezzel a tegnapi ülés jegyzőkönyvét jóvá hagyjuk.